tenni. Másodlagos eljárást kizárja, hogyha ez nem elengedhetetlen. kéri a tagállamokat, hogy jelezzék a határon átnyúló eljárásokat. Ugyanakkor rendelkezik a különböző nyilvántartások számba vételéről, és különböző normákat állapít meg. A javaslat szól megfelelő eljárás kialakításáról a különböző társadalmi csoportok tekintetében, tehát például a bíróságokat és a szakszervezeteket együttműködésre ösztönzi a az igazságminiszteri tan és belügyi miniszteri tanács, június 13-ai tanács különböző irányokat megvitatta, és különböző döntések születtek a, az elvégzendő munkával kapcsolatban. Ide tartozik a csődeljárás utáni intézkedések kérdése, a személyek érintettségének a kérdése csődeljárás esetén, fizetésképtelenség esetén. Egy nemzetközi eljárás kidolgozását és nemzetközi joggyakorlat kialakítását céloztuk meg egy elektronikus fizetésképtelenségi nyilvántartást szeretnénk kialakítani minden tagállamban, amely összeköttetés, ezek a nyilvántartások összeköttetésben lennének, és az e-justice portálon keresztül hozzá lehetne férni. Szeretnénk javítani az együttműködést a tagállamok között, annak érdekében, hogy az ilyen fizetésképtelenségi ügyeket meg tudják oldani a cégek leányvállalatai esetében is. Ezzel a rendelettel kapcsolatban megbeszéléseket folytattunk. A görög elnökség belátja ennek a javaslatnak a fontosságát és harmonizálni kell a fizetésképtelenséggel kapcsolatos szabályozást az Európai Unióban hogy megmenthessük az életképes cégeket, és második esélyt kaphassanak. Ez most már a végső megalapodás stádiumában van ennek a rendeletnek a módosítása. Szeretnénk közös európai jogot alkotni az értékesítések területén. Ez a rendelet alkotásra irányuló javaslat is nagyon fontos, könnyen megérthető, hogy nagyon fontos a polgári jog harmonizálása ezen a területen az Európai Unióban, amely hatékonyabbá teszi a piacot és megkönnyíti a javak szabad mozgását. Tehát a szerződések jogának harmonizálása is hozzájárul a piac hatékonyságához, és egy másodlagos szerződés jogi rezsimet alakítanánk ki, amely hasonló lenne az európai joghoz, és együtt élne a már meglévő szerződési joggal. Ez az európai szerződési jog minden olyan minden határon átnyúló szerződés vagy megállapodás esetében alkalmazandó lenne. A parlamentben és a tanácsban is különféle vegyes reakciót kaptunk erre a javaslatra. Létezik egy jelentéstervezet, amely szeretné a hatáját, ennek a rend, rendeletnek a hatáját a távértékesítésre korlátozni. Február végén fogunk erről beszélni. A görög elnökség teljesen tisztában van azzal, azokkal a nehézségekkel, amelyek ennek a jogi aktusnak az előkészítése során felmerültek konstruktívan kívánjuk lefolytatni a megbeszéléseket. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, miniszter úr. Ez három nagyon fontos gondolatkör volt. Egy kicsit az áll most útban nekünk, hogy az egyébként előny, hogy önök az év első felében vállalták az elnökséget, ugyanakkor az Európai Parlament itt nem sok mindent fog ebben az időszakban lépni, úgyhogy közös eredmények miattunk valószínűleg nem nagyon születhetnek, de hát öt évente egyszer ezt el kell viselni. Minden esetre megpróbáljuk a legtöbbet, legjobbat kihozni a lehetségesből, például azáltal is, hogy a kiemelt prioritásokra koncentrálunk. Most akkor megnyitom a vitát Lichtenberger asszony kap először szót. Köszönöm szépen, miniszter úr, hogy eljött hozzánk. Nem tudom meghallgatni a válaszát, mégis szeretném tenni a kérdésemet, mert egy párhuzamos ülésen is jelentkeztem szóra. De a kérdést, majd a választ a többiek elmondják nekem, és a kérdés nagyon fontos, engedje meg, hogy így is föltegyem. Van egy dolog, amit már most ebben az időszakban lerendezhetnénk. Nyolc ország csatlakozásával a hágai konvencióhoz kéne foglalkoznunk a gyermekrablások témában. Ebben az ügyben ugyanis az Európai Parlament és a Tanács különböző álláspontra jutott, a tekintetben, hogy kinek mi a kompetenciája. Ez most oda vezetett, hogy az eljárást ugyan elkezdték, de megakadt. Zsákutcába került, mivel a tanács a dosszié tovább feldolgozását a parlamentnek nem akarja átadni. Ebből az következik, hogy nyolc ország, köztük Oroszország is, és észak-afrikai országok, mint például Marokkó, amelyek vonatkozásában már régóta szeretnénk, hogy belépjenek a konvencióba, mert nagyon sok releváns esetre adna ez megoldást nekik. Ezek most nem tudnak belépni, megállt a folyamat, és ebből a zsákutcából valahogy ki kéne találnunk mi sem tudunk már visszakozni, a tanács is kifejezte, hogy nem ad engedélyt a dolog továbbvitelére, és ezt az intézményi problémát nem az elméleti szinten fogjuk megoldani, lehetetlen is, hanem itt egy gyakorlatias megközelítés lenne szükség, amely a polgárok érdekeire van tekintettel. Ezért kérem öntől, hogy az elnökség tegyen lépéseket annak érdekében, hogy ez az eljárás folytatódhasson. Itt konkrétan szülők, gyerekek érdekei sérülnek, akik eleve nagyon nehéz helyzetben vannak, mert ugye a gyerekek, ugye, mert a szülők elváltak, vagy meghaltak, és egy ilyen helyzetben nem kéne ezzel a jogbizonytalansággal még tovább súlyosbítani a helyzetüket. Európa egy időben nagyon ösztönözte ezt a nyolc országot, hogy lépjen be a, be a konvencióba, most pedig mi magunk váltunk akadályá, és egyeseknek az életét nagyon megkönnyíteni, hogyha ezek az eljárások működnének, és ha ön személy szerint kiállna. Ezért Szvijevka úrnak adok szót. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm miniszter úrnak ezt a gazdag informatív bevezetőt. Ezelőtt a rövid idő alatt ennyi mindent megoldani nagy ambícióra van, de okos az is, hogy a leglényegesebbre koncentrál. A jogi eszköztárból meg kéne néznünk azt, hogy mi az, amivel a gazdaság növekedését lehetne segíteni, a belső piac jobb működését. Például az adásvételi jog, amelyről ön is sokat beszélt, illetve tartozik ide, vagy podstawowym aspekcie e, zamknąć e, te tematy. Tődejárásra vonatkozó eljárások. Jó lenne, hogyha ezekben a témákban még az elnökség vége előtt előrelépés történne. Egy kicsit aggaszt eh, egyébként a dolog, mert tudom, hogy ez nem csak a görög elnökség baja, hanem a következő elnökség, következő parlament témája is lesz mindenképpen, az új bizottságé, tehát biztos, hogy itt hónapok fognak elveszni, az idei év nagyon eh, lyukasos töredezett, márpedig a gazdasági növekedést ösztönző, lehetővé tesző jogi keretek felépítése sürgető feladat lenne. Tehát jó lenne, hogyha e, ezen naptár problémák ellenére sikerülne valamilyen ö, jogi védelmet megfogalmazni az európai belső piac körül kialakítani. Köszönöm önnek, hogy eddig is kiválóan együttműködött velünk. A Brüsszel egy keretén belül jövő héten indul egy új háromoldalú egyeztetés, amely egyben valószínűleg a mi mandátumunk alatt az utolsó is. Szeretnénk ezt legalább tető alá hozni, és reméljük, hogy az egységes szabadalmi jog területén legalább sikerül valamit elérnünk. Régner asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Sok sikert kívánok az elnökséghez, miniszter úr. Az ön által felvázolt prioritások közül én csak a folyószámla zálogosítás témában szeretnék most felszólalni, illetve a csőd jog kapcsán, mert tudom, hogy ön is ezeknek prioritást adott. Talán jó lenne, hogyha a bizottság is felkapná a fejét, hogy a jobb harmonizáció révén a csődeljárás tekintetében a magán csődeljárás is egyszerűsöd, de Spanyolországban több tízezer ember vesztette el otthonát, azért, mert rendezetlen ez a kérdés, és ez persze a bizottságnak szóló kiszólás volt. A önnek szóló kérdésem az, hogy a plenárison ö, beszéltünk arról, hogy a nők férfiak aránya milyen a felügyeleti felügyelő tanácsokban, és nagy támogatottsága volt a jelentésünknek. A Nőjogi Bizottsági társ előadóm Rodi Kaca volt a görög képviselőnő. Szeretném tudni öntől, hogy ön szerint van-e esély arra, hogy a görög elnökség ezt a témát lezárja? E, van-e önnek kapcsolata az, azokkal a miniszter kollégáival, akiknek ezen a területen eddig fenntartásaik voltak? E, van-e ön részéről szándék, hogy itt áttörést érjen el? És hogy látja az Európai Ügyészség kérdését? ön szakmájából fakadóan nyilván tudja, hogy ez egy óriási fejezet, amely lehet, hogy még gyerekcipőben jár, de ahogy a szavaiból kivettem, a tanács is szeretné ezt a dossziét továbbvinni. Érdekelne tehát, hogy ön számára az Európai Ügyészség gondolata nagy lendülettel képviselendő, vagy csak vállalandó feladat? Másik kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is sok sikert kívánok önnek az elnökséghez. Ismerem hazáját jól, és engem is elszomorít a görögországi helyzet. A Strasburgi plenárison egy képviselő meg is fogalmazta, Podimata asszony volt talán az, aki görögül beszélt, pedig eredetileg nem görög. Amikor még fiatal voltam, én is olvastam, és őt fordítottam ókori szerzőket. Ma már nem áll módonban ugró irodalommal foglalkozni, de megtanultam az önök kultúráját becsülni. Nem tudom, hogy ideiglik -e a kérdésem. Kicsit kényes. A litván elnökség végén a görög képviselet megkeresett minket, egy árnyék előadó témával együtt, audit témában. Mindegy is az, hogy most arról ki hogyan gondolkodott, támogatta vagy sem. Az a lényeg, hogy ma szavaztunk ebben az audit témában, és kívülről úgy néz ki a dolog, hogy a következő plenárisra bekerül első vagy második olvasatban, majd elfogadjuk talán március-áprilisban, de ma délben tudtam meg, hogy a, Big Four, a nagy négyek lobbia még mindig nem elégedett, ők még mindig meg akarják torpedózni ezt a dossziét, hogy ez háromoldalú egyeztetés elé kerüljön. Ön ugyanerről ma nem beszélt még, és remélem is, hogy a nagy négyek lobbija és az ebből fakadó veszély talán mégsem akkora nagy veszély, de ez szerintem elfogadhatatlan, hogy még most is lobbizzanak egy már megszavazott szöveggel szemben, ez egy rossz manír. Kíváncsi lennék arra, hogy ön hogy áll a kérdéshez, milyen károkat okozhat ez a lobby tevékenység. Köszönöm, más nem kéri a szót. Tehát megadom a miniszter úrnak a szót. Nem, még Wikström asszony kér szót, és meg is kapja, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Némiképpen persze nyomás gyakorol rám, ez tagadhatatlan. De mégiscsak mondandómban, és ezt el is mondom. A parlamentben mindig újra foglalkozunk a nők jogával. Régner asszony beszélt erről röviden. És az elmúlt években egy kibővített látogatási tilalomon gondolkoztunk. Mire gondolok? Arra, hogyha egy nő egy másik országban utazik, akkor a férfinek látogatási joggal kell rendelkeznie. Mindez persze a szabad, személyek szabad mozgásának alapszabadságán kell, hogy nyugodjék. A nők is persze ugyanilyen szabadon mozoghatnak, de felveti ez a fenti vetületet. És kérdezem, hogy a görög elnökség mennyiben hajlandó ezen a területen tovább lépni. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy nagyon jó, hasznos prioritásokat fogalmaztak meg, és úgy is hiszem, úgy gondolom, hogy a görög elnökség ugyanolyan sikeres lesz, mint ahogyan ezt eltervezte. Tehát, hogy eléri a céljait. És remélem, hogy mindenki hálával tartozik majd a nagy áttörésért eh, Görögországnak. Köszönöm szépen, és minden jót kívánok. Köszönöm, Wikström asszony, parancsolja miniszter úr. Köszönöm szépen, meg szeretném köszönni a kérdéseket, amelyeket feltettek, és ezekre csoportban szeretnék válaszolni. Amim a kiskorúak elvitelét, vagy családtól való elrablását úgymond illeti, illeti és Régner asszony kérdezett erre rá. Nagyon komolyan veszük ezt a kérdést, és igyekszünk ez probléma megoldását keresni. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy az Európai Bíróság döntésére kell várnunk, hiszen az Európai Bizottság kérdéssel fordult az Európai Bírósághoz, és ez az eljárás még folyamatban van. Nem nyilatkozhatok tehát erről. Úgy gondolom ugyanakkor, hogy a prioritások, amelyeket meghatároztunk, a belső piac ügyét szolgálják. 13 éve létezik ez a rendelet, a csődre vonatkozó 2000-es rendelet, amely hatalmas előnyökkel járt. És úgy gondolom, hogy ez a határokon átnyúló ügyletekre is vonatkozott, de ezzel párhuzamosan a rendelet működése között egy, során egy-két hiányosság is jelentkezett. Például a kis cégek csődeljárása során jelentkeztek ezek a hiányosságok. Ezért úgy gondolom, hogy a rendelet, úgy gondoljuk, hogy a rendelet átdolgozására szükség van úgy, hogy még inkább figyelembe vesszük a határokon átnyúló ügyleteket, hiszen egy olyan szabályozásra van szükség, mely mind az Európai Unió polgárait, mind az Európai Unió cégeit eh, szolgálja, hiszen ezzel tudjuk a gazdaság fellendődését szolgálni. Aztán a látogatási vagy láthatási jogról. Úgy gondolom, amit ön erről elmondott, az nagyon pozitív, de az igazságügyminisztériumban van egy külön osztály, amely a férfiak és a nők egyenjogosításával foglalkozik, tehát Michelakis úr nak vettem fel ezt a kérdést, ő a felelős államtitkár, de mindenképpen a jogban biztosítani kell a láthatást, a látogatási jogot. Biztosítandó, hogy a családok valamilyen formában együtt maradhassanak. Aztán az auditok kérdését kérdése kapcsán a felvetését nagyon fontosnak tartottam, azonban ez egy olyan kérdés, amelyben én nem rendelkezem illetékességgel, és ezt is továbbítom a hatáskörre rendelkező miniszternek. Az európai ügyész és az ügyészség kérdésére válaszolva. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan kérdés, amelyről ugye a Libében nem régiben szó volt, a Libében egyébként már ehhez hozzászóltam. Az európai ügyész hivatala abban segít majd, hogy hatékonyan tudjunk a bűnözés ellen fellépni, és jobban lehessen megvédeni az Európai Unió pénzügyi érdekeit. Megítélésünk szerint az Európai Ügyész ügyét előre kell vinni, de tudjuk, hogy az egyes tagállamokban más-más nehézségekbe ütközik ez a tagállami alkotmányok alapján, mely alkotmányok az egy ilyen ügyész függetlenségéről, illetve hatásköre tekintetében más-más módon nyilatkoznak. Ennek az európai ügyésznek ugyanakkor ügyész hivatalnak kapcsolatban kell állnia a tagállami ügyészségekkel, és természetesen ez az illetékesség, a hatáskör és a joghatóság kérdését is felveti. Ugyanakkor nem akarunk természetesen a nemzeti, a ügyészségek nemzeti hatáskörébe beavatkozni, hanem sokkal inkább ebben az intézményben a nemzeti ha jogi intézmények és az európai szintér közötti jobb együttműködés zálogát látjuk. Megerősítendő, mint mondtam, az Európai Unió pénzügyi védelmét, pénzügyi érdekeinek védelmét. Persze látni kell, hogy a tagállamok között még jelentős véleménykülönbségek mutatkoznak, például a szubszidiaritás elvét hozzák fel sokan, sőt, sok tagállam nem is támogatja az európai ügyes felállításának ötletét, de nem tartom kizártnak, hogy a soros elnökség végére egy megerősített együttműködés jöhet létre. Tehát összességében pozitív, kezdeményezésnek látjuk az Európai Ügyész Hivatalának felállós, felállítására vonatkozó kezdeményezést, és úgy gondoljuk, ezt támogatni kell. Még van több kérdés. Például a nők felügyelőbizottsági részvételének növelésére vonatkozó kérdés. Nos, erről is egy másik minisztérium felállnálunk. nálunk de dolgoztam én már a belügyminisztériumban is, és azt mondhatom, hogy ez egy olyan kérdés, mely Görögországot is foglalkoztatja, minden tagállamot kell, hogy foglalkoztasson. Mihály a kis kollégával megbeszélem még ezt a kérdést, és biztosíthatom önt, hogy tájékoztatjuk a válaszunkról. Van persze nekem személyesen is véleményem, de miniszter kollégám a felelős, és nem akarnék az ő hatáskörébe beavatkozni. Legfeljebb annyit mondanék, az Európai Unió elnöksége nevében, hogy Görögországban nagyon sok intézkedést foganatosítottunk, hogy ezen a területen előrelépéseket érjünk el. És még nem olyan régen egy sor intézkedést útjára indítottunk a nők jobb védelme érdekében, mondjuk az erőszak elleni védelem tekintetében. Mi több, létezik egy szervezet, egy testület, neve Skúra, amely kizárólag ezekkel a kérdésekkel foglalkozik, és különösképpen arról van szó, hogy megvitassák, hogy nem volna -e helyes és célrevezető a közigazgatásban is a kvóta bevezetése. a közszolgálatban, illetve a különböző decentralizált közszolgálati intézményekben. Köszönöm szépen, Régner asszonynak van még egy kérdése, parancsoljon. <clears throat> Nem, értem én már, azt hittem, hogy a Women on Boards kérdéséről nem beszél, de erről is beszélt, köszönöm a választ. Miniszter úr, köszönöm szépen a látogatását, nagyon informatív volt a látogatás, minden elképzelhető sikert kívánunk a görög elnökségnek, és a ciklus fennmaradó néhány hónapjában még mindent meg is teszünk. Ennek érdekében köszönöm szépen. Köszönöm szépen, megköszönöm önnek, elnök úr, és az önök szakbizottságának a meghívást, és biztos vagyok benne, hogy jól együttműködünk majd. A korábbi elnökségekkel is jól együttműködtek, és jelezhetem, hogy jó optimizmussal tekintek az együttműködés elébe, és persze intenzíven kell együttműködnünk, hiszen ez a választások előtt már nem sok idő a rendelkezésünkre. Köszönöm. So, es bleibt dann in der Tagesordnung auch nicht mehr so viel. Nem sok maradt a napi rendünkön. Stein asszony jelentése a szubszidiaritásról. Stellungnahme des Deutschen Bundesrates zu verschiedenes gibt De ezzel most nem foglalkozunk. Az egyéb témákban van-e bárkinek megjegyzése? Nincs, akkor február 10-én 15 órakor találkozunk az ülésbe. berekeztésén. So.